üdvözlöm barátainkat és szenátusbeli kollégáinkat. Remélem, hogy látogatásuk rendkívül gyümölcsöző lesz. Még egyszer köszönöm. Most pedig Brock képviselő úrnak adom meg a szót két percben. Elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt tanácselnök, Borgezió úr beszéde tipikus volt az anti-európerek magatartására a bíróság ítélettel kapcsolatban, hogy az alapjogi karta szerint ez nem történhet meg. Csak néhány megjegyzést tennék a mai vitával kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy a svéd elnökség sok taktikai érzékkel, tapintattal és céltudatosan vitte véghez a ratifikációs folyamatot, amely ilyen kapcsolatban még sok országban voltak problémák, és éppen ezért köszönetet mondok, hogy ez a kilenc éven át tartó folyamat ilyen módon ö, ért szerencsés véget. És ezzel azt gondolom, hogy adottak az esélyek arra most, hogy mindezt a gyakorlatba ültessük át, és ez a gyakorlat az alkotmány valósága lesz, hiszen világos lesz, hogy az Európai Tanács elnöke csak a kormányfők legitimációjával rendelkezik, és minden operatív elnök nem a parlamenttől ö, függ, hanem közvetlenül a lakosság választja. És er, ennek az Európai Tanács elnökére is érvényesnek kell lennie. Egyebekben felhívnám a figyelmet arra, és Barroso is, úr is utalt erre, hogy mennyire fontos Jean Monnet szerint, hogy az intézmények szilárdak legyenek, a főképviselő egyben a bizottság alelnöke is, és jó lenne egységességet elérni ebben a tisztségben, hiszen csak akkor léphet ez a személy hivatalba, hogyha megnyeri az Európai Parlament támogatását is. És ne legyen félreértés ezt illetően, mert különben jogi probléma merül fel. Egyebekben utalnék még arra, hogy az Európai Parlament jogaival élni fog, amikor a külügyi szolgálatról van szó, nem akarjuk, hogy a Lisszaboni szerződést használják arra, hogy Európát kormány szintre eh, emeljék, vagy süllyeszék, hiszen a szerződés szelle szellemetől teljesen eltér. Kérem, hogy a parlament véleményét vegyék tekintetbe, és ne máshogyan járjanak el, mert ez pusztító lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Brok úr. Másfél percben Severin kap szót. Ladies and gentlemen, the coming... Hölgyeim és uraim! A Lisszaboni szerződés hatályba lépése történelmi esemény. Tapsolnunk kellene, örülnünk kellene, és gratulálnunk kellene saját magunknak, na meg a svéd elnökségnek is, hogy elvégezték ezt a munkát, és elérték ezt az eredményt csak hogy ez a szerződés nem elég. Még egy tökéletes szerződés sem tudná önmagában megoldani az összes problémát. Nekünk ihletett és hozzáértő emberekre van szükségünk. A Lisszaboni szerződésnél ez még fontosabb, mert ez a szerződés végtelen kompromisszumok gyümölcse, óriási viták után, nagyon hosszú viták után született ez meg egyértelmű, hogy vannak benne kétértelműségek, és vannak benne hiányosságok is. Az a következőkben megválasztott vezetőknek és felelős személyeknek kell majd élniük a szerződés adta lehetőségekkel. Tehát az elkövetkezendő döntéshozóknak kell majd az európai épületet, architektúrát valahogyan felépíteniük, továbbépíteniük. Minden történelmi tanulságot, minden kulturális problémát, minden politikai hagyományt figyelembe kell venni, ami az európai népeket és embereket összeköti. Az első három nagyon fontos funkció a tanács elnöke, a bizottság elnöke és a főképviselő, minden politikai érzékenységet, minden európai régiót, minden európai kultúrát kell, hogy képviseljen. Bízom benne, hogy ezt el tudjuk érni. És bízom benne, hogy amennyiben ezt elértük, az elősegíti majd Európa működését, Európa szavahihetőségét a polgárok nevében, és erősíti is az intézményeket. Köszönöm. Köszönöm, Szeverin úr. Anna Liattem, aki kap szót egy percben. Elnök úr! Kivételesen én azzal kezdeném, hogy a médiáknak szeretnék köszönetet mondani. A szabad média és a sokrétű média rendkívül fontos itt Európában, mert csak ebből ismerhetik meg a döntéshozatali mechanizmusokat az európai polgárok Sajnos jelenleg is nagyon sok vita folyik az európai médiákról, és reméljük, hogy az egyéb európai vitákat pedig megfelelőképpen közvetíti a média. Számos név felmerült a fontos posztokkal kapcsolatban, és mindannyiunknak meg kell értenünk, hogy ezen posztok demokratikus betöltése rendkívül fontos. Amikor Törökországról beszéltünk, akkor itt voltak török képviselők is, és amikor mi jártunk Törökországban, akkor megkérdezték, hogy hogyan alakul majd Törökország helyzete, és azt is megkérdezték, hogy mi történik majd itt Európában, hogy hogyan fogjuk megválasztani a fontos személyeket, tehát az átláthatóságon még javítani kell. Köszönöm, kedves kolléga. Most Fox úr kap szót egy percben. Thank you, Mr. President. I would like to comment on the... Köszönöm szépen. Én az informális tárgyalásokról szeretnék beszélni, hiszen az elmúlt európai csúcs körül nagyon sok ilyen informális tárgyalás folyt. Ami a tanácselnök személyét illeti, hát erről is elég sok szó esett. Én úgy vélem, hogy az elnöknek a tanácsot kell szolgálnia, tehát legyen inkább chairman, nem pedig president. Tehát egyfajta végrehajtó elnök lesz szerintem olyan személyről van szó, akiben meg kell, hogy bízzanak az emberek. És hogyha mindezt figyelembe vesszük, akkor a lehető leges, legrosszabb jelölt, de minden szempontból a leges, legrosszabb jelölt Tony Blair. Merkel asszony azt mondta, hogy ha őt kell hallgatnia az elkövetkezendő öt évben, akkor az eléggé szomorú lesz a világ számára. Szerintem a bizalom is nagyon fontos. És nagyon sok esetben Blair úr már elmondta, hogy egyáltalán nem lehet benne, illetve bebizonyította, hogy nem lehet benne megbízni. Úgyhogy azt mondanám a tanácsnak, azt üzenném a tanácsnak, hogy semmiképp ne őt válasszák. Minuto adesso... Köszönöm, Fox úr. Most Bastian Belder kapszott másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel olvastam el a svéd elnökség dokumentumát a külügyi szolgálattal kapcsolatosan. De egyre szkeptikusabb vagyok ezzel a tervvel kapcsolatban. Értem, hogy a svéd elnökség sok időt fordított a jó jelöltek felelésére ezekre a pozíciókra. A fő képviselő és a külszolgálat ugyanaz a dolog. és ezek az új pozíciók, új tisztségek bizonyos intézményközi egyensúlyt is kell, hogy garantáljanak. Ezzel sok kolléga egyetért, mások viszont nem. Én úgy vélem, hogy a külszolgálatnak továbbra is kívül kell maradnia az Európai Bizottság kompetenciájának külpolitika, ugyanis a tagállamok prioritás, és ezt nem akarjuk europizálni ebben az értelemben. Ennek ellenére minden jó szándékot támogatunk. Elnök, Philip Kleis kap szót egy percben. Meneer de voorzitter. Het gemachanderen over de aanstelling van de president van de raad is... Ez a, az alkudozás a elnök személyét illetően méltatlan. A miniszterelnök azzal védte meg a egyes miniszterelnöki jelöltségeket azzal védtek meg Böpoly esetében, hogy nincsenek valódi ellenségei, hiszen aki tud kormányozni egy olyan mesterségesen létrehozott országot, mint Belgium, az akár az EU-t is vezetheti. Kérdés azonban, hogy akarjuk-e, hogy az EU olyan váljon, mint Belgium, csak nagyobban. Egy olyan minisztert szeretnénk, aki valóban vezeti Európát, a belga alkotmány már nem kezelhető. A belga miniszterelnök egyfajta portása az intézményeknek, aki csupán csak a folyó ügyeket viszi. Olyan személyekre van szükség, akiknek nincs határozott profiljuk, nincs határozott arculatuk az EU vezetésére. Nem, nem ezt akarjuk. Azt akarjuk, aki meghallgatja a polgárokat. Elnök, ott már Kalasz kap szót két percben. Elnök úr, hölgyeim és uraim, 20 évvel ezelőtt Európa erőszakos megosztása a szabadságra és a diktatúrára végérvényesen megszűnt. Az EU egy politikai projekt, amely kontinensünk újraegyesítését lehetővé tette. Az európaiak politikai projekt nélkül, amely a békét, a szabadságot, a demokrácia övezetét, a stabilitás övezetét Európában ö, kibővítik, és nekünk van meg a felelősségünk amellett, hogy az érték és jogközösséget megerősítsük. És mindent meg kell tennünk a mai napon, hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy amit elértünk, azt erősen és határozottan megvédjük, és ne létesítsünk új falakat, amelyek elválasztják egymástól az embereket kontinensünkön és a világon. És egészen világosan elmondanám, hogy a szerződés a legnagyobb demokratikus védelem a 30 évvel ezelőtti parlamenti közvetlen választások óta, és ez az intézményeknek és a parlamenteknek megadja az esélyt és a lehetőséget, hogy a kontinens szószólói legyenek, de ezt az esélyt ki kell használnunk. Kell, hogy legyen politikai szándékunk, amelyet végrehajtunk, amelyet érvényesítünk, és jelenleg hogyha van politikai szándékunk, akkor az azt is jelenti, hogy elbúcsúzunk attól, hogy mindig csak a legkisebb közös nevezőt keressük hiszen ez gyengíti a közösséget, és a válságot megállítottuk, a, akkor, csak akkor, hogyha a munkanélküliség végre fenntarthatóan csökkenni fog, és az államadóság szintje is csökkenni fog. És az utolsó dolog, európainak lenni azt is jelenti, hogy megindulunk egymásra, és jó megoldásokat keresünk. Az elmúlt napokban zajló személyi viták egy aggodalmat keltenek bennem, hogy nem a legjobb megoldásokat keressük, nem az európai megoldásokat keressük, hanem a tagállamok és politikai pártok kedvét keressük. Ez a rossz válasz az elmúlt évek fejlődése és a Lisszaboni szerződés után. Elnök, Köszönöm, Karasz úr. Most pedig López Aguilar kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy két gondolatot megosszak az itt jelenlévőkkel. Különböző aspektusaira szeretnék utalni az Európai Tanácsi következtetéseknek, illetve a Libe Szakbizottság véleményét is szeretném összefoglalni. Ami a migrációs kérdéseket illeti, nagyon örülök annak, hogy a tanács sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nagyon fontos, hogy a migrációs politika végre közösségi politikává váljon, és hogy spanyol elnökség alatt ezt megfelelőképpen felül tudjuk vizsgálni. Sajnálatosnak tartom, hogy kötelező jellegű szolidaritási záradékok nem jelennek meg minden partnerségi együttműködési szerződésben. Pedig úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne. Az európai polgárok nagyon sokat várnak az európai tanácsi következtetésektől, tehát várják, hogy december 20-án valami nagyon fontos dolog történjen. Reméljük, hogy el tudjuk majd fogadni mindazt, amit a Libe Szakbizottság elvár a tanácstól. Köszönöm, és azt is köszönöm, hogy pontosan betartotta a felszólalási időt. Most pedig egy percben Daffur kap szót. Uh, president it's great that we can of course now Elnök úr, nagyon örülök annak, hogy le tudtuk zárni a Lisszaboni szerződés szappanoperájának utolsó epizódját is. Azt hiszem, hogy ennek a késlekedésnek azért majd meg kell fizetnünk az árát. Egyébként pedig az, ahogy a britek vélekednek a kartáról, az is mindenképpen fontos eleme ennek a szerződésnek. Az, hogy az opt-outot megkaptuk a kártával kapcsolatban, ez mindenki számára ismeretes, de azért lenne ezzel kapcsolatban egy megjegyzésem, illetve inkább egy kérdésem. A bizottságtól kérdezem, hogy ismerve ezeket az opt-outokat, a többi tagállamra, mondjuk például a csehekre, illetve a cseh elnökségre továbbra is kötelező érvényű lesz-e a kárta? a bíróságok joggyakorlatára is nyilván hatással lesz majd a karta alkalmazása vagy nem alkalmazása. Tehát itt nem csak európai szinten kell gondolkodnunk, hanem a nemzeti szintű peres ügyek megoldására is ki kell térnünk. Én úgy vélem, hogy ennek a Lisszaboni szappan operának a vége most már nagyon közel van. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dafur. Most pedig egy percben Piotrowski kap szót. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Az, hogy az Európai Unió működése meggyorsul a Lisszaboni szerződés következtében, ez Pandora szerencét nyitja meg, hiszen a rendelkezések egyáltalán nem világosak, és csak zűrzavart keltenek az EU-s intézmények között hiszen hiányzik a demokratikus választási lehetőség a csúcspozíciókat illetően. Tehát meg kell vizsgálni hogy hogyan osztják ki ezeket a tisztségeket. A polgárok nagy része választ vár arra a kérdésre, hogy erős európai államot, federális államot akarunk-e létrehozni, vagy holnap egy erős tanácselnök nem akar-e inkább a 20. 20. század antidemokratikus tendenciáihoz társulni. Most pedig mondja az elnök Mário Mauro kap szót. Köszönöm, elnök úr. Hálás köszönetem a svéd elnökségnek is a világos eredmények miatt, amelyeket ezen fél év alatt elért. Ugyanakkor azonban a svéd elnökséghez fordulok, és engedjék meg, hogy egy ajándékot adjak át önöknek, ez pedig egy fehér, egy üres lap, amelyet ön ezekben a napokban használhat rendkívüli eszközként, annak érdekében, hogy meghaladja azt a nehézséget, a, amely a az Európai Tanács elnökének, valamint a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek a kinevezéséhez kapcsolódik. Tehát, hogyha meggyőzi a kormányfőket, hogy erre a lapra ne a neveket jegyezzék fel, amelyek az újságokban vagy a tévében felmerülnek, hanem azt, hogy milyen elképzelésük van az Európai Unió külpolitikájáról, akkor jelentős előrelépést értünk el. Mert hogyha pontosítják, hogy például egy nagyobb koordinációt tartanak kívánatosnak, vagy egy valós, egy igazi külpolitikát, akkor könnyű lesz aztán arculatot és nevet adni annak, aki majd minket a világban képvisel. Ez a valós átláthatóság, amire szükségünk van. Megérteni, hogy milyen elképzeléseink vannak Európáról és az Európai Unió külpolitikájáról. Mit tartunk fontosabbnak? Elengedhetetlen tehát, hogy olyan személyiségeket válasszunk, amelyek az európai projekt szellemét testesítik meg hiszen a nemzetközi szintéren vezető szerepet kell betöltenünk, és ehhez nem elég a saját alapító elképzeléseink új fent való megszilárdítása. Fontos az egységesítő szellem, de az EU nem monolitikus tömb hanem egy közösség, amely megújul időről időre. Európának tehát olyan értékekből kell kiindulnia, amelyekre épült. A jó eredményekre kell építeni, amelyeket eddig elértünk, és egy jó adag realizmusra is szükségünk van, higgyék el. Köszönöm elnök, köszönöm Mauro úr, most pedig másfél percben David Sassori kap szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Én is köszönetet szeretnék mondani a svéd elnökségnek a végzett munkáért, hogy sikerült megteremteni a feltételeit végre a Lisszaboni szerződés ratifikációjának. Nagyon nagy szükségünk van erre, szükségünk van az új szerződésre, mert ez megadja nekünk a lehetőségét, hogy megerősítsük, kiszélesítsük a hatásköreinket, például az Európai Parlament hatásköreit, valamint két új tisztséget hoz létre, akik képesek lesznek a politikai és intézményes szintézist képviselni. És reméljük, hogy a tanács bölcsen képes lesz értelmezni a nagy politikai családok kérelmeit e tekintetben, hiszen a következő ülésen majd erős támogatottság mellett lehet majd kijelölni azokat a személyeket, akik ezeket az új tisztségeket betöltik, amelyeket a Lisszaboni szerződés előirányoz. Mire is van szükségünk? Szükségünk van egy tanácselnökre, aki képes a kohéziót és a folyamatosságot biztosítani. Szükségünk van egy fő képviselőre, aki képes egy multipoláris világban tapasztalata és tekintélye okán főszereplői szerepet biztosítani az EU-nak. És ugyanakkor képes biztosítani a kapcsolatot a kormányközi dimenzió és a közösségi dimenzió között is. Ugyanakkor szükségünk van egy Európai Bizottságra, amely erős és egységes is egyben, és kiegyensúlyozott politikai, földrajzi és a nemek közötti egyenlőség szintjén. És jó lenne, hogyha 20 évvel a berlini fal leomlása után, mely megosztotta Európát, ez megtörténhetne, hiszen ez újraéleszti reményeinket az egységes Európában, az igazságosság és a szolidaritás iránt is. Elnök, köszönöm Szaszoli úr, most egy percben Louise Michel kap szót. Oui, madame... Tisztelt elnök úr, kollégák! Először is engedjék meg, hogy a svéd elnökségnek gratuláljak, hiszen tényleg fantasztikus munkát végeztek de ha már szót kaptam, akkor szólnék Barroso elnökhöz is, bár igaz, hogy nincs itt már, de a kolléganője bizonyára átadja majd neki az üzenetemet. Arról van szó, hogy választ adott Verhofstadt úr kérdésére, de hát ne feledjük el, hogy mindannyian hatékony és szavahihető bizottságot szeretnénk. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha igazán Európai Bizottságunk lenne. Nekünk tényleg ilyen bizottság kell. És azt is szeretném elmondani, hogy a megfelelő kompetenciákat négy vagy öt csomagba hozni, mint ahogy azt Verhofstadt úr elmondta, az nagyon jó ötlet lenne, és így az egyes alelnökök tudnának egy-egy ilyen csomagért felelni, és valahogy biztosítanák a a folytonosságot ezekben a nagyobb témákban. Azt hiszem, hogy én tényleg hozzászólhatok ehhez a témához, hát öt évig voltam biztos, úgyhogy szerintem, hogyha alássuk a bizottság munkáját, akkor a bizottság kezdeményezési tevékenysége is sérül, és az az önök munkáját is sérti. Ezt az üzenetet szeretném átadni Bározó úrnak, igaz, már elment. Ami a struktúrákat illeti és a kompetenciák struktúráját illeti, néha elég furcsák azok a portfóliók, amit a biztosok megkapnak, de úgy vélem, hogy az új ambícióknak mindenképpen megfelel majd az új bizottság. Köszönöm, Michel képviselő úr. Most pedig Barnier képviselő kap szót, és aztán követ. Elnök úr, köszönöm szépen. Mindenki rendkívül kitart köszönve a kitartásnak van egy Lisszaboni szerződésünk, de ez most már nem terv, hanem ez eh, mindenképpen eszköz Európa kezében, és eh, a bizottság elnöke, a tanács és mi mindannyian szeretnénk ezt az eszközt felhasználni a jövőben egy eh, átmeneti, hosszú, túl hosszú időszak után. Most már jobban fel vagyunk vértezve azért, hogy a nagy kihívásoknak megfeleljünk. Most uh, itt uh, nem csak az EU hiteléről van szó, de ahogy Václav Havel az előbb mondta, szuverenitásáról is. Az első kihívás a válság amiből még nem tudtunk kilépni, és nem szabad úgy tenni, mintha semmi nem történtünk volna. Párbeszédet folytatunk az USA-val, a kormányzásról, a szolidaritásról, az átláthatóságról, a világgazdaság szabályozásáról, és nekünk, európaiaknak mindenképpen le kell vonnunk a tanulságokat, arra vonatkozóan, hogy tudjuk megőrizni, megerősíteni a belső piacot, hogy tudjuk összeegyeztetni a belső piacot és a szociális kérdéseket, ahogy Mario Monti mondta, és amire Barroso elnök is utalt. A másik, a zöld növekedés. Mi az Európai Bizottságnak köszönhetően Kiotóban élére álltunk ennek a harcnak, ezt az álláspontot meg kell őrizni a partnereknek, a nagy országoknak és az érinteteknek elmondtuk, hogy kölcsönös lépéseket várunk. Ennek mindenképpen napi renden kell lennie azok számára, akik a világ rendjéről vagy rendetlenségéről döntenek. Nem lehetünk alvállalkozók, és nem hagyhatjuk, hogy más országok befolyása alatt álljunk. Ez a főképviselő egyik fontos feladata a diplomáciai kultúrai jellegű munka is.

Köszönöm, Gönc képviselő asszony. Lena Ek kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A politika és a pszichológia kéz a kézben járnak. Nem lehet őket ketté választani, különösen, hogyha a kiotói és a kopenhágai csúcsokról beszélünk. Nyilvánvaló, hogy a klíma ö, célok, amelyeket javasoltunk, <clears throat> továbbra is érvényesek, és ezeket kell követnünk. Ezeket nem lehet szőnyeg alá söpörni, többször elmondtuk már ezt, döntésre lenne végre szükség. Egyértelmű most, hogy a klímacélok mik, és szeretném az elnökséget felszólítani arra, hogy konstruktív munkánkat, jó munkánkat most próbálja úgy ö, <clears throat> révbe vinni, hogy azt valóban meg lehessen koronázni sikerrel. Kopenhágában mindenképpen azon kell lennünk, hogy elérjük céljainkat, amelyeket már régóta sokszor elmondtunk. Nagyon sok múlik ön is, elnök úr, önön is. Kétféle ember típus van. Van ö, akit, ö, akik tesznek valamit, és vannak, akik pedig csak kritizálnak. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Két percre Janakú kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Leírta magamnak, amit a gazdasági válságról az elnökség mondott szó szerint, és egyértelmű számomra, hogy a stabilitási paktum kritériumait most már nem lehet úgy alkalmazni, hogy eddig. <clears throat> Nem szabad, hogy értékválság következzen be. Nyilvánvaló, jó a szándéka az elnökségnek, de nem mindegy, hogy milyen eszközökkel érje el a céljait. Az usa rá kell vennünk arra, hogy Kopenhágához csatlakozzon, és örülünk annak, hogy kilenc év után, és most a válság kapcsán végre megtört a jég, <clears throat> és felelősséget érez az USA is. Nagy erőfeszítésébe telt, került ez az USA-nak, hogy aláírja, de most mindent meg kell tennünk, személyiségi kérdések is kapcsolódnak ehhez, tehát hogy ki mit képvisel, hogy az Európai Bizottság és a fő képviselő a tagállamok nevében, <clears throat> valamennyi tagállam nevében szóljon, és a tanács elnöksége is észnél legyen, erősen lépjen föl. Nagyon sokan, sokat tettünk ezért, sok ember munkájának a képviseletéről van szó, <clears throat> ahogy én annak idején a konvent tagja voltam, és azt szerettem volna, hogy a bizottság elnöke legyen majd az, aki most majd a főképviselő lesz. A tanácssal szemben a bizottságnak ugye az érdek ellentétek elkerülésében fontos közvetítő szerepe van a bizottságnak, és akkor lenne igazán jó a koordináció a tagállamok között, hogyha a két szerv, a tanács és a bizottság úgy működnének együtt, hogy a közösségi módszer ö, érvényesüljön valóban, hiszen az már évek alatt alakult ki, és ö, megállt a helyét. Köszönjük szépen! Aramano a kap most szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! el szeretném mondani, hogy a cseh probléma megoldása nagyszerű eredmény. Lehet, hogy nem, nem a legjobb, de mindenképpen megoldás született egy szinte megoldhatatlannak tűnő kérdésben. 2010 óriási jelentőségű év lesz Európa számára. Új bizottság lesz, új kollégium, új vezetők veszik kezükbe a hatalmat, új stát statútum alapján jogállamisággal fog bírni az EU, nem csak a nemzetek közössége lesz csupán. Úgyhogy <clears throat> itt a lehetőség, és élnünk is kell ezzel, arra, hogy valamit tegyünk. Ezt a komoly széthúzást, ezt a nacionalista attitűdöt kéne végre már meghaladni. Ahogy látjuk, tíz év alatt azért nagyon sok jutottunk, még hogyha lassan és nehezen is, hogy bevezettük az eurót. Európa kialakulóban van tényleg. Két fontos dimenziója van ennek a jövőképnek. A bizottsági kollégiumnak decemberben el kell fogadódnia Strasbourgban, nem, szed, nem szabad ezt tovább halasztani. Az, hogy ez januárban történjen csak, az nem jó, mert januárban nekik már fel kéne állniuk, működniük kellene, tehát még idén el kell fogadnunk az új bizottságot. És a másik ilyen dimenzió pedig az, hogy fogalmazzuk újra, hogy mire jött létre az Európai Unió, mit akarunk, mit is jelent ez a közös hang, és ki képviselje ezt a közös hangot, és hogyan. Van egy közösségi modell, egy gazdasági, egy jogi értelemevet modell, és ez példaértékű lehetne a világnak, ha ezt úgy is adjuk el, mint amilyen értékes. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. A svéd elnökségnek gratulálni kell, mert Prágában végül is rendkívül makacsol kitartott amellett, amit akart. Remélhetőleg nem az intézményi kérdésekkel fogunk foglalkozni az elkövetkezendő évtizedek során. Még akkor is, hogyha Václav Havel úgy tűnik hősnek bizonyult, azért remélhetőleg előrelépés történik. A cseh köztársaság opt-outot kapott az alapvető emberi jogokból. Szerintem ez eléggé szerencsétlen dolog. Elegendő, hogy már az Egyesült Királyság ebben a helyzetben van. Remélhetőleg megállapodás születik majd, ahol a gazdag országoknak tényleg föl kell vállalniuk felelősségüket a szegényekkel szemben, mert őket sújtja leginkább ez a helyzet. Végül pedig miniszter asszony. A jövő heti csúcsot illetően ahol végül is megszületnek majd az időpontok, sokkal nagyobb nyitottsággal kellene eljárni. Mert ez az európai demokrácia számára rendkívül zavaró tényező, azt hiszem nem csak nekem. Köszönöm szépen, másfél percben kellem képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Három megjegyzést szeretnék tenni. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével az EU-nak igen hatékony külügyi és biztonsági politikára van szüksége, amely szolidaritáson alapul. Hogy nehogy megismétlődjön, a, ami korábban a Putyin féle politika miatt megtörtént. Az új helyzetben továbbra is erős bizottságra van szükség, amely felelősséget vállal a Lisszaboni szerződés végrehajtásáért harmadsorban, ami az új fontos funkciókat illeti. Először is bátorságra van szükség, hogy foglalkozunk és támogassunk nem a portfóliókat, hanem a személyiségeket, olyan személyiségeket, akiknek hosszú távú elképzeléseik vannak, és már régóta foglalkoznak és képviselnek európai értékeket. Óriási új kihívások állnak előttünk. Az EU-nak megint csak valódi úgynevezett adenauer Schumannra van szüksége. Nem szabad előítéletekkel rendelkeznünk, és az új tagállamoknál is nyilván képviseletre van szükség az új trojkában. Václav Havel azt mondta nekünk, hogy Európa otthonunk, és ez alapján azt hiszem sikerülni fog hatályba léptetni és végrehajtani a Lisszaboni szerződést. Elnök, köszönöm szépen. A spontán felszólások következnek. Sandra Kányert kollega kezdi. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A Lisszabons līgums beidzot stāsies Köszönöm szépen. Szerettem volna kifejezésre juttatni örömemet, hogy végre életbe léphet a Lisszaboni szerződés. A kérdés az, hogy az új európai elnöknek milyen személyiségekkel rendelkeznie. Mindenképpen osztania kell a nézeteket a politikai vezetőkkel, a kormányokkal, az Európai Unió kormányaival, és erősítenie kell az EU szerepét a globális hatalmak között. Lettország volt államfője. Azt gondolom, hogy ilyen kvalitásokkal rendelkező személyiség, és ő jól helyt tudna állni egy ilyen szerepkörben. A sorsa tulajdonképpen megosztott kontinensünk egész történetét visszatükrözi, hiszen menekült volt a második világháborút követően, majd amikor Lettország felszabadult, visszatért. Államfővé választották, és nyolc éves ciklusa alatt Lettország csatlakozott az EU-hoz és a NATO-hoz. Freiberg asszony meggyőzött európér, erős személyiség, és az Európai Unió előtt álló kihívásokat jól áttekinti, jól felméri.

Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Köszönöm, Megginis képviselője szó. Köszönöm, elnök asszony. Írországban azt kérdezik tőlünk, hogy most, hogy a Lisszaboni szerződést ratifikálták, nagy az izgalom. És őszintén szólva azt mondom, hogy nem, mert olyan sokáig tartott, és olyan nehéz volt a szülés, hogy most már csak megkönnyebbülés, és hát egy kis öröm is van de végül is ebben a vitában ö, arra döbbenhetünk rá, hogy a munka, a valós munka most kezdődik, és kemény lesz ez megtalálni a megfelelő embereket. Ö, fontos lesz az, hogy ezekre a rendkívül fontos munkahelyekre, feladatkörökre, amiket létrehoztak, ö, megfelelő személyeket találjunk. Sajnos, hogy ilyen sokáig tartott mindez, és nagyon sok a munkánk, hogy meg kellett volna alakítani hamarabb az intézményeket, hogy meglegyenek a megfelelő személyek erre. A magas szintű feladatkörök fontosak, és elhivatottságot és elkötelezettséget kíván a személyektől a valós Európai Unión belül, nem csak egy munkahely betöltését. Végezetül pedig Barozó tökéletesen igaza van meg kell hallania azt, amit mondunk, és figyelmesen hallgatnia minket, mert minket választottak közvetlenül. Köszönöm szépen. Luan Uri, a szó, egy percben parancsoljon. Mulțumesc, doamna președinte. E, apreciez foarte mult cele spuse de domnul președinte Reinfeldt e, și... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyra értékelem azt, amit elnök úr mondott, és hogy közös álláspontot kell kialakítani Kopenhágára. Románia már tett lépéseket az éghajlatváltozás legyőzésére, hogy csökkentse a ö, kibocsátásokat. De csak ezek az intézkedések nem garantálhatják a nemzetközi tárgyalások sikerét. Ezért úgy érzem, hogy az Európai Unióban szélesebb körű célra van szükség nagyobb horderejűre, mint a 20%. Fenn kell tartanunk bizonyos feltételeket, és ezt kötelező jellegűnek kellene érezni, ezen kívül konkrétumokat kellene meghatározni a fejlődő, fejlett országok számára a kibocsátás csökkentés terén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Autella asszony következik, egy percben. Kiitos, arvoisa puhemies. Meillä on juuri tällä hetkellä... Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ebben az időpontban, itt a teremben nagyon érdekes vitát folytatunk. Három képviselőt láthatunk a különböző intézményektől, itt van Malmström asszony, Malmström asszony és ön elnök asszony, és nagyszerű volna, hogyha a jövőben is folyamatosan, rendszeresen, és sokkal láthatóbban nőket láthatnánk ilyen posztokon. Malmström és Wallis asszony, a parlament alelnökei is kiváló munkát folytatnak a parlamentért. Barozó elnök úrnak is írtunk, és követeltük, hogy végre változás történjék, és a férfiak és nők tekintetében jobb arányra törekedjen a bizottság is. Én bízom abban, hogy ezt az alkalmat, ezt az esélyt most megragadják hiszen a bizottság elnöke az oldalunkon áll, tulajdonképpen a tagállamok azok, akiknek van még itt tennivalójuk, annak érdekében, hogy ezt az esélyt valóban kihasználják. Nem lehet megengedni azt, hogy látható posztokon nincsenek nők. Köszönöm szépen. Különösen a kedves szavakat. Ez úr, a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Klaus elnök urat és a cseh köztársaság álláspontját támogatnám. A német köztársaságban az alkotmánybíróságot kellett meghallgatni, Klaus úrnak is. Úgy gondolom, hogy ez felelősségteljes hozzáállás egy állam képviselőjétől, aki ha csak nem biztos a jogalkotásban, legalább megkérdezi, és idézem, hogy mondja el álláspontját. Azt is el szeretném mondani, hogy a Lisszaboni szerződés akkor lép hatályba, amikor válságos időket élünk Európában. A kormányok jelenlegi döntései a válság leküzdése érdekében nem voltak hatékonyak. Ezért úgy hiszem, hogy a jövőben koordináltabban kell fellépnünk, és nem szabad olyan döntéseket hoznunk, amelyek nem hatékonyak a növekedés és munkahelyteremtés támogatása terén. Ezért hiszem, hogy az új bizottságban

erkölcsi szempontból pont opt out t adni ilyen témában vállalhatatlan. nagyon sajnálom hogy gy történt. köszönöm. Köszönöm szépen, Tinke asszony Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Üdvözlöm hogy az Európai Tanács a balti tengeri stratégiát elfogadta. Olyan modell ez, amit az Európai Uniónak fel kellene használni, és a Duna régió is hozzájárul a gazdasági fejlődéshez ebben a régióban. Végül, de nem utolsó sorban, az Európai Unió versenyképessége. Az EU vezető szerepet kellene, hogy vállaljon a Kopenhágai konferencián az éghajlatváltozás elleni harcban. Az EU már is a 3x20 százalékos célt tűzte ki maga elé. A közösségi jog is most kerül végrehajtásra. Hatékony keretre van szükség, hogy ekohatékony gazdaságot építsünk. Az uniónak saját magát kell finanszírozni az ilyen intézkedések bevezetéséhez. Végezetül

Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιεσκέλσκι έχει το λόγο. Köszönjük szépen. Csizerszki képviselő kap szót. Szanowni Państwo, przyjęcie tak oczekiwanego traktatu lizbońskiego mamy już za Hölgyeim és uraim, a Lisszaboni szerződés végre elfogadásra került. Bízunk abban, hogy az Európai Unió elég erős lesz a jövőt tekintve. Mit jelent a feladatunk? végrehajtó intézkedésekre van szükség, és megfelelő együttműködési mechanizmusokra az európai vezetők között, annak érdekében, hogy Európa új vízióját megvalósíthassuk. A személyi kérdések nem szabadna, hogy árnyékot vessene Európa jövőjére, gondolok itt a munkanélküliség megoldására, illetve a pénzügyi intézetek megfelelő működésére, hiszen a válság közepette nem szabadna arról döntenünk, hogy például a klímaváltozásra mennyi pénzt is akarunk fordítani. A gazdasági problémák megoldása óriási jelentésségű most is és a jövőre nézve is. Köszönöm, mondja az elnök. Kevél képviselő. It's a great honor, like my colleague, Madame McGuinness, to be here today on the... Kollégáimhoz hasonlóan Szeretném én is szóvá tenni, hogy milyen nagyszerű, hogy most a 21. évfordulóját megünnepeltük a faj leomlásának, és hogy a Lisszaboni szerződés is megszületett. 57%-a a lakosságunknak támogatta a szerződést, és így a sok éven át tartó folyamat lezárulhatott. Sokan persze úgy néznek az EU-ra, és jogosan, mint az orosz hegemónia lebontójára és az európai szolidaritás megteremtőjére, ez így is van, hiszen a békét, a biztonságot a hidegháború, polgárháborús időszakok után az EU teremtette meg. Most ezen különösen súlyos keleti országok számára ez nagy lépés, vigasz, és ne felejtsük el azoknak a nevét, akik ezért sokat tettek. Elnök, elnökünk nem igazi prezident, hanem tulajdonképpen csak chairman. Erre legyünk tekintetel az új kompetenciák kilakításán. A Mitchell lehitő a Köszönjük szépen, Mitchell képviselő. Köszönöm szépen a szót. Először is szeretném elmondani, hogy gratulálnék az elnökségnek ahhoz, hogy milyen kiválóan megszervezte a legutóbbi konferenciát. Egy hölgyet hallottunk a rádión, aki panaszkodott a tekintetben, hogy miért költünk bizonyos területekre többet, mint másokra. Én azt gondolom, hogy nem szabad mindig csak a gazdasági élékintésre koncentrálunk itt Európában és az árakkal, amelyek természetesen nagyon lényegesek, és kell, hogy napirendünkön szerepeljenek. De 11 millió gyermek hal meg a fejlődő világban, ahol nincs megfelelő élelmiszer, nincs gyógyszer. Maradjon ez a napirenden, és biztosítsák azt, hogy az új illetékes, ezért a területét felelős és ugyanilyen fontosnak tartja ezt a területet, egyébként pedig gratulálok az eddigi munkájukhoz. Köszönjük szépen. Most a Rivelli képviselő kap szót. A Rivellini képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Lisszaboni szerződés és az új európai elnök kinevezése pont 20 évvel történik a fal leomlása után, és a fal volt a fő akadálya egy valódi Európa kialakulásának, 20 éven át szenvedtünk tőle, 20 év eltelt azóta. Ez nem csak kőfal volt, hanem az előítéletek fala is. Kölcsönös előítélettel illeték egymást a keletiek és nyugatiak ne csak ünnepeljük ennek a lemlását, hanem kezdjük el építeni végre az utána kezdődő jövőt. Mikor jött létre a fal? És milyen falak vannak még? Észak és dél között is van fal, a gazdagok és a szegények között is van fal, a termelők és a fogyasztók között is, a termelők és a kreatív gondolatokat gyártók között. Nagyon sok fal van még ma a világban, amelyeket mind-mind le kellene bontani, nevezzük meg ezeket, és ezért fontos az, hogy amikor kinevezzük most az Európai Tanács új elnökét, akkor megszűnjön végre az, hogy zárt ajtók mögött születnek a döntések, legyen végre nyitott Európa, nyílt eljárásban hozzuk a döntéseinket, és szüntessük meg a köztünk meglévő pszichológiai falakat, mert ezzel saját teljesítő képességünket korlátozzuk, új falakat építünk, tehát a saját belső falainkat még bőven, tehát azokon még van mit bőven lebontani. Köszönöm szépen. Nagyon meghaladta beszéd idejét, elnézést, hogy végül is felbe kellett szakítanom. Utolsó felszólalunk, Banszú. Köszönöm szépen, elnök asszony. A brit opozíció vezetője bejelentette, hogy a Lisszaboni szerződés bizonyos részeit újra tárgyalná. Ehhez nyilván a 27 tagállamnak a jóváhagyására van szükség. Bejelentette azt is, hogy lenne egyfajta ö, lehetőség arra, hogy a következő szerződésekről referendumot tartsanak. Ezt persze a következő kormányoknak kellene majd jóváhagynia. A bizottság és a tanács hogyan látja, hogyan ítéli meg ezt a dolgot, ez csak egyfajta nagyobb a füstje, mint a lángja, mert amennyiben valóban ez lesz a tendencia, akkor előbb-utóbb kilép a nagy, ö, brit, ö, Nagy-Britannia a közösségből. Köszönöm szépen. Ezzel a spontán felszólalásoknak vége van, és most megadom Malmström asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon izgalmas vita végén vagyunk most. Köszönöm Önöknek konstruktív megjegyzéseiket. A svéd elnökség egyetért azzal, hogy a Lisszabon szerződés ratifikálása nagyszerű előrelépés, ezáltal egy hatékonyabb, demokratikusabb, jobban működő Európai Unió jöhet létre, és általában véve erősebb lehet majd a nemzetközi súlyunk is. Ennek örülni kell. Azoknak a véleményéhez is csatlakozom, akik azt mondták, hogy talán véletlen az, hogy most ugye egyszerre ünnepeljük a fal leomlását és a kommunista diktatúrák végét, a Lisszaboni szerződés megszületésével. Talán ez nem véletlen, van szimbolikus jelentősége, és valóban új út útra kell lépni a ratifikáció után. A cseh köztársaságról szólva Tafurnak szeretném válaszolni, hogy amit a csekkek, csehek kaptak, az nem teljes körű opt-out az emberi jogok alól. Szó sincs arról, hogy felfüggesztettük volna akár az angolokkal, lengyelekkel, csehekkel szemben az emberi jogi karta érvényességét, csak a joghatóságot víztuk közösen a bíróságra és a bizottságra, nem úgy, mint más országoknál. Ahogy a miniszterelnök elmondta az előbb, a 26 kollégával folytatott konzultáció jelenleg is tart, és kemény dió a biztosokra vonatkozó javaslatok véglegesítése jövő csütörtökig. Most még nem lenne érdemes spekulálni a nevekről. Én is olvasom az újságokat, én is hallok plegykákat. Vannak olyanok, amelyek szimpatikusabbak, akik kevésbé. Egy-két olyan nevet is láttam, amely a parlamenti képviselők köréből származik a biztosi posztokra, de hát ezekről most még nem beszélünk. Azt viszont meghallottuk, és arra reagálni szeretnék, hogy a regionális és a nemek közötti egyenlőség elvét most mindenképpen meg akarjuk valósítani az új bizottság felállásakor, meg akarjuk mutatni a polgároknak, hogy az Európai Unió tartja magát a saját elveihez, nem könnyű tényleg ennyi szempontot egyszer érvényesíteni, de ami rajtunk áll most még az év végéig, azt megtesszük ebben az ügyben. Ami a főképviselő személyét illeti, <clears throat> neki az lesz a dolga, hogy a külső külügyi szolgálatról elfogadott eddig elveket összefogja, újrafogalmazza, és az Európai Parlamenttel közösen nyilván áprilisig legkésőbb a tanácssal felállítsa azt. Ahogy többször elmondtuk már, a főképviselő is el fog járni önökhöz a kérdések órájára, tehát őt a jövőben mindig meg lehet majd kérdezni arról, hogy hol tart a folyamat. Ami a gazdaságot illeti, Marita Uszkúrnak szeretném mondani, aki talán kiment már közben, de hogy, talán így is hallja, hogy a svéd elnökség az exit stratégiákat támogatja, de két exit stratégiáról is beszélünk mostanában, mert ha azt akarjuk, hogy gazdaságaink megbirkózzanak a jelenlegi költségvetési válsággal, akkor ezt úgy kell tennünk, ezt a megbirkózás, hogy közben nem felejtjük el a legrászorultabbak, legkiszolgáltatottabb helyzetét, mert Európában is vannak még szegények, egyre aggasztó méreteket ölt a munkanélküliség, tehát nyilvánvaló, hogy ezekről a szociális kérdésekről is beszélni kell, és nem csak beszélni, hanem olyan tervekkel kell rendelkeznünk, amely fenntarthatóvá teszi a gazdaság átalakítását. Végül pedig, elnök asszony, a klímaváltozásról beszélnék. Szó sincs arról, hogy csökkentettük volna az ambícióinkat. A svéd elnökség mindig is és most is egyértelműen világosan azt mondja, hogy keményen tárgyalunk, és próbálunk partnereket szerezni, hogy a kopenhágai csúcson súlyunk legyen. Nagyon sok egyeztetés van, és még nagyon sok lesz, noha csak 25 nap van már hátra a Kopenhágáig. Nyilvánvaló, hogy a globális érzékenység a klíma kérdések iránt megnövekedett, ez minden országot és minden embert érint. Ez jó dolog, de nem elegendő ahhoz, hogy konkrét célokat elérjünk. A kirakós játék minden eleme még nincs az asztalon, az tény, ahhoz, hogy valóban jogilag kötelező eredményeket sikerüljön Kopenhágában megfogalmazni, de mi ezen vagyunk, azt szeretnénk, hogy ez így legyen. Ha mégsem lesz így, akkor sajnos egyes konkrét országok ö, ö, nem hajlandósága miatt van ez így. Európa maga is nagyon ambiciózus célokat tűzött ki, nem csak a svéd elnökség akarja ezt keményen, és konkrét időtervünk van arra, hogy mit szeretnénk. Cél az, hogy a kiotói célok jogilag kötelező érvényűek legyek. Ehhez köszönjük és kérjük az önök támogatását, amit lehet megteszünk ebben az ügyben, és Kopenhága után is nyilván ezen leszünk. Európa egyelőre vezető szerepet játszott be a, a klímaváltozás elleni harcban. A bizottság jövőképei a legmodernebbek, újfajta globális emissziókereskedelmi rendszer van kialakulóban, a belső tehermegosztást is finomítjuk, azonban vannak még olyan tagállamok, amelyek nem hajlandók azokat a konkrét célokat vállalni, amelyeket alapvetően akarunk, és ez is megérthető, mert nem lehet bizonyos országokra már mértéktelen terheket róni, de folyamatosan keményen azon dolgozunk, hogy megfogható célok és hát eredmények szülessenek Kopenhágában. Köszönöm, hogy önök is támogatják ezt. Az Európai Parlament támogatását jó tudni oldalunkon. Köszönöm szépen, most megadom biztos asszonynak a szót. comme la ministre suédoise a parlé français et anglais il faut que je parle mivel az elnökség franciául beszélt, akkor nekem svédül kellene beszélni. Köszönöm, kedves elnök asszony. Megpróbálok svédül beszélni, és szeretnék néhány szót szólni egy igen fontos dologról, ami ma felvetődött. Nevezetesen arról, hogy az új szerződés hogyan kapcsolódik ahhoz a valósághoz, amelyet megpróbálunk megváltoztatni. Hogy az új szerződés szövegének hogyan kell útmutatást nyújtania nekünk, és eszközöket adni a kezünkbe, hogy meg tudjunk birkózni az éghajlatváltozással, a gazdasági válsággal, illetve a szociális problémákkal, a munkanélküliséggel, amelyek ebből következnek hogyan oldjuk meg a bevándorlás kérdéseit, illetve egyéb más problémákat, amelyek a politikai napirendi pontok közül az első helyeket foglalják el. Ezt Bárnyi úr is említette. Nyilván ez a végrehajtáshoz kötődik, hogy kiket fogunk kinevezni képviselőinknek a bizottságban, és természetesen akik, akik nyilván vezető szerepet kell, hogy vállaljanak a magas posztokon. Ahogy ön is említette, a megfelelő ember a megfelelő helyen gyakorta nő. És nyilván már mögöttem a bizottság elnöksége, amikor ezt mondom, de ez egy demokratikus eljárás, ez rendkívül fontos dolog, és lehetőség a tagállamok számára, hogy megmutassák, hogy nem csak a szájukat jártatják, hanem tényleg vannak kompetens, intelligens jelöltek, női jelöltek, akik alkalmasak erre a posztra. Egyébként mi, akik az EU lakosságának többségét alkotjuk, kisebbségbe kerülünk, és ez nem hozhat demokratikus döntést, ahogy Václav Havel is mondta. Ugyanis a demokrácia nem az égből potyan. Megvalósít, megváltoztathatatlan, megfordíthatatlan folyamat. Ez olyan dolog, nem ilyen folyamat, hanem olyasmi, amit újra és újra meg kell teremtenünk. Természetesen szorosan együttműködtünk a svéd elnökséggel, és szeretnék ismételten köszönetet mondani a tanács elnökségének azért a kemény munkáért, amit végeztek mind a saját, mind pedig a bizottság nevében. Köszönöm az előkészítő munkát is. A bizottság ma döntést hozott, ahogy ezt Barózó úr is elmondta, az első intézkedésről, amelynek kapcsán fel kell vállalnunk a felelősségünket, az úgynevezett állampolgári kezdeményezés terén konzultációt folytattunk, és egy zöld könyvet készítettünk tíz kérdéssel, hogyha január végéig megkapjuk a jó válaszokat, akkor nyilvánvalóan remélhetőleg felgyorsul a folyamat a parlamenten belül, és ez az új állampolgári kezdeményezés a jövő év végére már alkalmazható állapotba kerül. Azt hiszem, ez nagyon jól illusztrálná azt, hogy hogyan tudjuk felhasználni azokat az új bekezdéseket, záradékokat, lehetőségeket, amelyek a Lisszaboni szerződésben rejlenek, hogy az állampolgárok több, ö, nagyobb ö, súlya nyomjanak alatban az európai ügyekben. Az európai ügyek minisztere is azt mutatja, hogy a legnagyobb erősségünk az, hogyha egy hangon szólunk hogyha továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy erős és persze kötelező jellegű megállapodás szülessen, amikor már tudjuk, hogy partnereink mit kívánnak elérni, és milyen álláspontot képviselnek, nyilván könnyebben tudunk majd lépni a Lisszaboni szerződés végrehajtása terén is. Ezt a munkát itt és most kell elkezdeni a parlamenten és a bizottságon belül, úgyhogy szívesen továbbítom a parlament véleményét a bizottság elnökségének, mert mi vagyunk a szerződések őrei, és nekünk kell mindent megtenni annak érdekében természetesen, hogy mi is szó szerint követjük a szerződéseket. Elnök, köszönöm szépen, alelnök asszony. Ezzel lezárjuk a vitát, és következik a következő téma a napi rend értelmében. A tanács és a bizottság nyilatkozatai a az Európai Unió Oroszország csúcs 2009. november 18-a üléséről Stockholmban.